Az elnök. Afternoon, the... Jó reggelt, jó napot kívánok! Újra kezdjük akkor az ülést. A jegyzőkönyvek hozzáférhetőek, van -e ezekkel kapcsolatban valami fajta észrevétel, ha nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi pont az emberi jogok sérelméről szóló vita. Az első pont az a Kongói Demokratikus Köztársaságról és a dél tartományban elkövetett tömeges nemi erőszakról szól. Somebody taken my speakers list. Eltűnt a hozzászólók listája. Nos, akkor a jelentés jegyzője kezdi, Tenok úr. A kongói demokratikus köztársaság a nevéhez nem méltó, mert nem demokratikus, és nem is igazán egy működő köztársaság. Mert ha az lenne, akkor a kormány fellépne a nők tömeges megerőszakolása ellen, és vádat emelne azok ellen, akik ezt elkövették. De valójában a kormány hatalma a hatalmas anarchikus ország nagy területeire nem terjed ki. A közelmúltban elkövetett nemi erőszakok mindössze egy új fejezetet jelentenek. Imár egy bukott államról beszél beszélhetünk. A volt lázadók, akiket a nemzeti hadseregbe fogadtak, és aztán azt újra elhagyták, valószínűleg ők követték el a nemi erőszakokat. Valószínűleg soha nem állítják őket bíróság elé. Ennek ellenére számunkra a büntetlenség elfogadhatatlan. A nemzetközi bíróság talán valami fajta reményt ad az áldozatok számára. Ezeknek az áldozatoknak eh, itt most üzenhetjük ebből a parlamentben, hogy ebből a parlamentből, hogy nem vesszük semmibe azt, ami velük történt. A következő hozzászóló Romevai Ruida úr. Eh, mindannyian eh, felelősek vagyunk azért, ami történt, vagy történik, mert van egy ENSZ határozat, a 1335-ös, a amely felhív arra, hogy emeljenek vádat azok ellen, akik a nők és lányok ellen ilyen szexuális bűncselekményeket elkövetnek. De most már nem csak elítélni kellene ezeket az embereket, hanem a kongói kormányt is rá kellene venni arra, csak úgy, mint az ENSZ-et, hogy konkrét lépéseket tegyenek meg. A kongói kormány nevezze meg nemzeti prioritásként a nemi erőszakkal szembeni fellépést, és hozzon létre egy igazságszolgáltatási rendszer. Emellett indítson figyelemfelhívó kampányt erre a problémára. Az Európai Bizottság pedig vizsgálja felül a kongói köztársaságra vonatkozó nemzeti programot, illetve EU-s programot, amely 2013-ig fut, és bírja rá a kongói köztársaságot, hogy lépjen fel a büntetlenség ellen megfelelő pénzeket kell nyújtani a Demokratikus Kongói Köztársaságban működő szervezetek részére, hogy ők elláthassák az ilyen bűncselekmények áldozatául esett nőket. Köszönöm. Következő hozzászóló Schiffler asszony. Kedves kollégák, ismét és hatas módon kiderült, hogy mi parlamentünk nem időben eh, ítélte el a tömeges nem erőszakot van egy kis gond a mikrofonnal? Esetleg egy másik mikrofont, ha tudna találni. C'est bon? C'est bon? Ok. Jó, rendben. Elnézést. Elnök asszony, kedves kollégák, sajnálatos módon a parlamentünk megint el kell ítélje a tömeges nemi erőszakot, amelyet rendszeresen elkövetnek a demokratikus kongói a kivú törzs között. Az, UNESZ, az ENSZ nem tudott megfelelő védelmet nyújtani, és a kormány sem tudja garantálni a biztonságot, nem tudja megvédeni a civil lakosságot. Azt gondolom, hogy nagyon kevés áldozatot tudnak valóban segíteni. Nagyon fontos, hogy az a bizottság a segít, fenntartsa ezen régió számára ami a délkivút illeti, nagyon fontos, hogy ha a katonai megoldást választjuk, az kudarchoz, kudarchoz fog vezetni. Politikai megoldást kell csak sajnálni tudjuk, hogy a nemzetközi közösség nem elég bátor, és azt mondanám zárásképpen, a média nagyon fontos szerepet játszik, de nem mindig játszik ezt a szerepet, és szerintem annak érdekében, hogy erős legyen a mobilizáció, fel kell hívni a közlemény véleményét, és ebben ez egy nagyon fontos szerepük van. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig a következő előadó, Sáke asszony egy percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kollégák. Az emberiség elleni bűncselekménynek számít az ENSZ szerint a tömeges nemi erőszak. Kongóban ez a helyzet, de hogyha arra következtetésre jutunk, hogy a, a misszió nem látja a feladatát, az ENSZ misszió, akkor valamit tenni kell független vizsgálatra van szükség, hogy tudjuk, hogy milyen elterjedtek ezek a bűncselekmények, a, a büntetlenségnek véget kell vetni. Meg kell előzni a további esetek előfordulását, azonban először az erőszak, főként a szexuális erőszak egyszer mindenkorra e, meg kell, hogy szűnjön Kongóban. A szervezetek nem emelhetik fel hangot, sőt a, azok sem, akik ellen elkövetik ezeket a bűncselekményeket, gyakran e, a közösség kizárja őket a soraiból. Elfogadhatatlan, hogy mindennapos eseménye nem erőszak, és több százezer ember, főként nő, csendben kell, hogy szenvedjem. Nagyobb átláthatóságot kell, hogy követeljünk olyan anyagok esetében, amit mindannyian használunk, és amelyek konfliktusos országokból származnak. Köszönjük, és végezetül De Kaiser asszony következik. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony haraggal, dühel foglalkoztam ezzel a témával, ami a megerőszakolt nőkről szól kelet kongóban Nem első alkalommal történik, és egyszerűen nem teszünk semmit. Szeretném elmondani, nem hiszek ebben a tehetetlenségben amiről döntöttek az ENSZ-ben, a Monuszkóban, Van egy törvény, amelyet előkészítenek Kongóban, a, Republi- a Demokratikus Köztársaságban, hogy különleges igazságszolgáltatást hozzanak létre az ilyen erőszak esetében. Azt gondolom, hogy ebben az országban, ahol a polgárháború tovább úgy tűnik, hogy újra fellángol, ott meg tenni kell valamit, valamit még jobban felháborít. Mi találkoztunk ezekkel az asszonyokkal, meghallgattuk őket itt a parlamentben. Azok, akiket megerőszakoltak, nincsen joguk ahhoz sem, hogy abortuszt válasszanak azt gondolom, hogy ezeket a nőket, asszonyokat a közösség kitaszítja magából. Én most azt gondolom, hogy az abortusz kérdését is szeretném a sürgősségi indítványok közé emelni. Az abortusz ugye egy egy erőszak egy különleges helyzet, ahol kivételes szavazások kellene. Száz nővel találkoztunk, 300 más asszonyal találkozunk, akiknek gyerekeik vannak, akiket nem akartak, és gyakorlatilag a gyerekeket, meg a nőket is kitaszítják az utcákra. Ez egy dráma, egy emberi dráma, és azt gondolom, hogy másút egy másik, mert beszéljünk a nemi erőszak következében kialakult terhességek megszakításáról. Köszönöm szépen, most pedig a politikai frakciók nevében, a népát nevében Kacsmarek úr szól egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kívó, helyzet, kívó közösség helyzete, a konfliktusok több éve zajlanak, és ennek eredményeként minden nap történik erőszak. A Médecins Sans Frontières határok nélküli orvosok nagyon sok nem erőszak áldozatán segítettek, és egyetértek de Kaiser asszonyjal, nagyon frusztráló az a helyzet, hogy Kelet-Kongóban a nem erőszak száma nő, a civil lakosság területén is esetében, és megint beszélni kell róla, de beszélni kell erről, mert a nem erőszak ez olyan valami, amit nem lehet elfogadni. És nem lehetünk csend, nem maradhatunk csendben. A hadsereg nem sokat tesz annak érdekében, hogy segítsen. Nincsenek jól kiképezve a katonák, nincsenek fegyvereik. Néha a hadsereg katonái követik el a nem erőszakot. Segítenünk kell az áldozatoknak, tehát eh, nem 7 millió eurót kell a kongói választások ellenőrzésére fordítani, ezt a pénzt adjuk arra, hogy eh, az elkövetőket büntessék meg Gomes asszony, egy percre a szocialista frakció részéről. E Ami a kivó tartományban történő nem erőszakot illeti, vannak felelősök, és ezeket pedig felelősségre kell vonni. Ez így nem folytatódhat. Nem lehet ezt megismételni. Tényleg a prioritásokat kell megállapítani minden kapcsolatban ezzel az országgal. Rá kell mutatni az elkövetőkre. Arra is utalni kell, hogy a rendőrség és a biztonsági erők és a katonaság hozzátartozói felelősek. Itt a hatóságokkal szemben fel kell lépni, rá kell mutatni arra, hogy emberi jogok sérültek, drámai esemény történt a kinsasai repülőtéren, és ott aztán a hatóságok részéről, angol a hatósága részéről készült egy fekete lista olyan személyekről, akiket üldöznek. De ezek mind emberi jogok megsértéséről szóló események. Kongóban, Sikája, sikáját el kell távolítani. Az EU-nak mindent meg kell tennie. Köszönöm szépen az Alde nevében Bilbao asszony egy perc. Gracias, presidenta. Una vez más, las mujeres son las grandes... Köszönöm, elnök asszony. Megint csak azt látjuk, hogy a nők az áldozatai e, tömegesen az erőszaknak, ebben az esetben a nemi erőszaknak Kongóban, amely tulajdonképpen háborús fegyverként került bevetésre gazdasági érdekek is e, megbújnak a konfliktus mögött. <clears throat> Kereskedelmi kapcsolatainkban ezt figyelembe kell venni, és a konfliktus országokból származó ásványanyagok esetében figyelembe kell ezt e, venni. Ezt az állásfoglalást támogatom, hiszen ez a demokráciát e, támogatja a háborúval szemben. Ráadásul az uniós intézményeket arra ösztönzi, hogy bátrabban lépjenek fel a demokratikus politikai folyamatok támogatásában, csak így oldhatók meg ezek a problémák. Köszönöm, Csárnecki úr következik az ECR frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálatos módon megint kevesen vagyunk csütörtök délután a plenáris ülésteremben, de akik itt vagyunk, eh, annál határozottabban eh, hallatjuk hangunkat, Afrika egyik legszegényebb országáról van szó. Ezért különösen fontos, hogy mi Európa részéről hogyan segítjük a folyamatokat. Elképesztő, hogy katonák vagy rendőrök élethalál uraként járják az utcákat. Ismét csak a demokratikus kongói köztársaság kormányához fordulunk, kérve őket, felszólítva őket arra, hogy védjék meg a saját polgáraikat. Végezetül el kell, hogy mondjam, hogy ahogy Kacsmerek úr is elmondta, el kell gondolkoznunk azon, hogy az európai adófizetők pénzét hogyan költjük el Kongóban. Köszönjük az EFD frakció nevében, Belder egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pár órával ezelőtt telefonos kapcsolatot vettem fel, telefonon vettem fel kapcsolatot egy eh, kivúban, kivutartományban dolgozó holland eh, segélyszervezet munkatársával, és eh, kérdezte, hogy mi a helyzet ezzel az indítványjal, ő a népért küzd, és ő tesz meg mindent. A nemzetközi közösség támogatását kérik, a mi figyelmünket is várják. Ezeket a szörnyűségeket a nemi erőszakot nem szabad büntetlenül hagyni, emellett állnak ki. Az ENSZ misszió MONUSCO ugye preventíven kellene, hogy fellépjen, és ezt a hallgatást kellene feloldani, amikor tömeges nemi erőszakról van szó. Biztos asszony, tegnap egy sajtóközleményt terjesztettem elő. Itt a bírósági vizsgálatok a tömeges nemi erőszaknál nem kerülnek végrehajtásra. Ez az áldozatok és családok számára katasztrofális. Obermeyer úr független képviselőként. Két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberiség elleni bűncselekmény 50 éves hagyományal bír Kongóban. Kaucsuk, aztán elefántcsont és egyéb ásványok legfontosabb exporttermékei voltak ennek a volt belga gyarmatnak. Hihetetlen halált haltak ezek az emberek, és borzasztó büntetéseket róttak az emberekre, például nemi erőszak, tömeges kivégzés, végtagok levágása. Tehát azt hiszem, hogy van mit jóvá tenniük. Az ilyen nemi erőszak, az ilyen erőszak egyfajta ördögi költképvisel katonai konfliktusoknál, háborús konfliktusoknál a nemi erőszakot gyakran vetik be fegyverként, hogy megalázzák, megsértsék, megzavarják az áldozatokat, egész családokat tesznek tönkre. A testi és lelki hatásokhoz tartozik az is, hogy ez az erőszak szégyen foltként marad meg az emberen, főleg ha gyermek születik ebből a szégyenletes aktusból. A demokratikus kongói köztársaság nem tudja a saját fegyveres erőit visszatartani attól, hogy elkövessenek ilyet, illetve hogy bíróság, nem állítják bíróság elé őket. Azt gondolom, hogy a jogvédelem nem adatott, az ilyen bűncselekmények, az emberiség elleni bűncselekményeket nem szabad tolerálni. Itt azért pénzügyi nyomást kell a kongói demokratikus köztársaságra gyakorolni. Az nem lehet, hogy Európa persze kacsingat a kongói kincsekre, viszont amikor bűncselekmény követnek el, szemet hunyt felettük. Köszönöm szépen, most pedig az egyet egyéni hozzászólók, Makovei asszony. Thank you. Uh, Ma alătur celor care condamnă crimele. Köszönöm csatlakozom mindazokhoz, akik elítélik azokat a bűncselekményeket, amelyekre délkivúban történt, amelyek délkivúban történtek. Naponta 40 nemi erőszakot követnek el ebben a régióban, és gyakran az elkövetők katonák vagy a hadsereghez tartozó személyek hiányoznak az igazságügyi az egészségügyi ellátás és az igazságügyi rendszer. Nem, meg kell védenünk a, az áldozatokat. Sok száz, 170 olyan áldozat van, akik akiknek a hangját meg kell hallanunk. Szeretném, hogyha ez a büntetlenség véget érne, és a bizottság pedig lépjen fel a bűncselekmények ellen. Az Európai Unió pénzügyi eszközeit is fel kell használni ennek érdekében. Köszönöm, tai viena iš bjauriausių ir demokratin... Köszönöm szépen, elnök asszony. A nem erőszak az egyik legborzasztóbb típusú bűncselekmény, és Kongóban e, járványként, járványszerűen terjed sajnálatos módon büntetlenül úszák meg e, több ezer esetben az elkövetők, ez tarthatatlan, főként úgy, hogy az ENSZ erők, amelyek jelen vannak, nem tudnak semmit tenni ez ellen. Az Európai Uniónak példát kell mutatnia azáltal, hogy megtalálja a módját, hogy a e, hogyan állítsák igazságszolgáltatás elé az elkövetőket, illetve hogyan segítsük azokat, akik ellen elkövették a nemi erőszakot és családjaikat. Fontos, hogy ezt a járványszerűen terjedő jelenséget egyszer mindenkorra megelőzzük. Kelly úr, köszönöm elnök asszony. Tragikus, botrányos történet, ez óriási tragédia, valóban emberi tragédia. Legtöbb elemi erőszakot itt követik el, mi valószínűleg igaz. A szegénység mellett, főként a gyerekek és a nők elkövetett nemi erőszak is terjedőben van. 170 nőt erőszakoltak meg csak júniusban, és ennek óri, borzasztó következményei vannak. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk, főként a kongói kormányt kell felszólítani arra, hogy, hogy eh, ne ússzák meg a büntetlenül az elkövetők, eh, és hogy prioritásként kezeljenek az ügynek a megoldását. Köszönjük, Kretu asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Nem először beszélünk a kongói helyzetről, és határozottan elíteljük azokat az atrocitásokat, amelyeket elkövetnek ott. De a kongói hatóságok passzivitását is az elmúlt öt hónapban csak 12 katonát állított a bíróság elé. De először is a civil szervezetek 400 ezer asszonyt erőszakoltak meg az elmúlt évben Kongóban. A statisztikák értelemben 48 nő áldozata minden órában. Tehát gyakorlatilag ezt a, a büntetlenség kultúrája tovább súlyosbítja ezt a tragédiát. Ezek a nők kirekesztődnek a közösségből, ezek a nők, akik azt mondják, hogy délkivóban megerőszakolták őket, ők segítenek nekünk. A bizottságtól azt kérem, hogy fokozott figyelmet szenteljen a szociális és egészségügyi ellátásra. Nagyon fontos, hogy legyen nemzetközi büntetőbíróság a, republik- a, mm, a kongói demokratikus köztesek számára. Nagyon fontos, hogy az európai vezetők Európába eljutathatnák ezeket az áldozatokat. Köszönöm. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Több kérés van, mint amennyit szerintem elfogadhatok, de ha mindenki betartja az időt, akkor megnézzük, hogy sikerül-e. Először is Esszája asszony. Szia, arvoisa puhemies! Kongon itäosassa... Köszönöm, elnök asszony. Ami ebben a kongói régióban történik, az eh, egy tényleges polgárháború a 90-es évek vége óta zajlik, azóta több tízezer nőt erőszakoltak meg. 2006-2007 óta a nemzetközi jelentések szerint nem csökkent a nemi erőszakok száma, sőt, inkább növekedett. Ez tovább rontja a helyzetet. Januárban 60-70 nem erőszakra került sor, és júniusban pedig szintén kimagasló volt az ilyen cselekmények száma. A kongói kormányra nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy vessen véget ezeknek a bűncselekményeknek, és állítsa bíróság elé az elkövetőket. Köszönöm. Kongóban egy sor olyan esetre került sor, amelyet el kell ítélnünk, emberi jogok megsértéséről van szó, ezeket a polgári lakosság kárára követték el, és ide tartoznak a nem erőszak esetek is. Az elkövetők általában a hadsereg tagjai itt tömeges nemi erőszakok áldozatairól beszélünk. A bűncselekmények elkövetéséért nem vonnak felelősségre senkit. A következmények között van a nem kívánt terhességek magas száma is. El kell kerülni az áldozatok stigmatizálását is, és el kell érni, hogy pszichológiai támogatást kapjanak az áldozatok. Különösen fontos, hogy a hadsereg tagjait felvilágosító kampányban részesítsék. Azt gondolom, hogy a tömeges nemi erőszak következtében Kongóban az elmúlt húsz évben sajnálatos módon Kongó annyi erőszak helyszíne volt. Több áldozat volt, mint a második világháború után. Szomorú hagyománya van ezeknek a tartóztatásoknak és a nem szaknak, és az em- nem emberi jogok lábbal való tiproságának. Tiprasának nagyon fontos tehát a büntetenség feloldása, a fenntartható megoldást kell találni, nehéz helyzetben vagyunk, Kongóban, de gyorsan, nagyon gyorsan az Európai Uniónak pénzügyi segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy a szexuális erőszak elleni küzdelmet fel tudjuk venni. Az első számú prioritás az kellene legyen, megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani, illetve az áldozatul esett nők, lányok visszavezetése a társadalomba. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az Emberjogi Bizottságban két delegációt fogadtunk Kelet-Kivuból. Mindkét alkalommal beszámoltak a kegyetlenségekről, szörnyűségekről, és arról is beszámoltak, hogy mit tesznek azért, hogy elszámoltassák az elkövetőket, és hogy szerveződnek a nők és asszonyok. Múlt héten azt kellett hallani az ottani eh, szervezetek felképviselőtől, a tavalyi évben nem volt arra lehetőség, hogy az EU képviselők találkozzanak ezekkel a nőkkel Kongóban nem tudták meghallgatni őket, hogy mit is szeretnének. Ellenkezőleg arról számoltak be, hogy meglévő projekteket is leállítottak. Éppen ezért egy kérdést szeretnék intézni a bizottsághoz, nézzenek ennek utána, és ha lehet, akkor mindenfajta korrekciót hozzanak. Nagyon jó, nagyon rossz lenne, hogyha európai támogatású projektek nem dolgozhatnának tovább. Nagyon szépen köszönöm. Loch Biller asszony, és Korhola asszony következik. Köszönöm szépen. Ami a háborút életi, a demokratikus kongolai köztársaságban, hát ez a háború nagyon sok nemi erőszakot hozott magával. Kiváltképpen a délkívú tartományban, az ország keleti részében. És világos, hogy az ENSZ békefenntartó csapatok kudarcot vallottak. Az embernek az a benyomása, hogy a nemi erőszakot hadifegyverként vetik be és minden nap ismétlődnek ezek a mm, tömeges erőszakok, ezt el kell ítélnünk. Túl sok idő telt el, azhoz képest, hogy valamit tettünk volna. Azt hiszem, hogy véget kell vetni a tömeges nem erőszaknak kívó tartományban. A Demokratikus Kongói Köztársaságnak prioritásként kell kezelnie az áldozatok védelmét, az elkövetőket bíróság elé kell Köszönöm szépen. Smolkova asszony. republika Köszönöm szépen. Kongóban vannak hiányossága és igazszakotatási rendszernek. A lázadó csoportok szörnyűségei büntetlenül maradnak. Én örülök annak, hogy az ENSZ békefenntartó misszióját 2012-ig meghosszabbították, de szeretném az ENSZ főtitkárának rendkívüli megbízottját eh, arra kérni, hogy a mandátumot valóban hajtsák végekön konzekvensen, hogy a nők, a nőket ne erőszakolják meg, hogy egész családok ne kell érezzék ennek a kihatásait nagyon szigorú indítványokat, állásfoglalásokat fogadunk el a világon elkövetett igazságtalanságok ellen, de úgy tűnik, hogy a Kongóban nem egészen így jártunk el. 89 és 2003 közötti időszakban 5,5 millió ember halt meg. Két millió embert elüldöztek, azt hiszem, hogy indítványunk, állásorolás indítványunk segítségével a nők, asszonyok, férfiak békés életéhez kellene hozzájárulni. Köszönöm szépen. Eh, válečné köszönöm elnök asszony. A szexuális eh, erőszak, a nem erőszak és kizsákmányolás, eh, a nők megalázása a Kongóban oda vezet, hogy az áldozatokat egy életre kitaszítják a társadalomból. Aggasztó, hogy büntetlenül úszhatják meg az elkövetők, például a katonák, az ENSZ erők mandátumának meghosszabbítása, kiterjesztése roppant fontos. Itt az ideje, hogy megvédjük a polgárokat. Az elnök tolerancia, eh, zéró tolerancia elvét hirdette meg, azonban a kormány nem tesz eleget annak érdekében, hogy megelőzze a tömeges nemi erőszakot. Mi pedig fontosnak tartjuk, hogy a kibúból származó termékekről tudjuk, hogy onnan jöttek és milyen áron kaptuk meg őket. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is eh, természetesen olvastam azokat a tanulmányokat, amelyek eh, a kongói nemi erőszakokról szólnak. A számomra Madame de véleménye a mérvadó, aki találkozott ezzel a szenvedéssel, és ismeri azokat a szenvedéseket és iszonyatokat, amelyeket elszenvedtek a nők és a gyermekek. Ezt a helyzetet, ennek a helyzetnek véget kell vetni. Itt nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mindez abba maradjon. A kongói hatóságok minden vizsgálatot végezzenek el, büntessék meg a bűnösöket emellett biztosítsanak orvosi, jogi, pszichológiai segítséget az áldozatoknak, az áldozatok vehessenek részt egyéb segély akciókban is. És mindent tegyünk meg, hogy a helyzet Kongóban rendeződjön. Cashman úr, köszönöm elnök asszony, roppant rövid leszek. A tömeges nemi erőszak évtizedek óta folyik, ideje, hogy fellépjünk ezzel ellen, támogassuk azokat a civil szervezeteket, akik segítik az áldozatokat, főként a kórházakat. De kérem az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatot nyújtson be a Dodd-Frank, amerikai Dodd-Frank törvényhez hasonlót, amely a konfliktusos országból származó anyagok tekintetében új szigorú szabályokat vezetnek be, tehát akik ebnek eh, felelősség lehet vonni eh, azokat, akik ebből eh, nyereséget termelnek. A mi felelősségünk és a bizottságé, hogy vezető szerepet vállaljunk ebben. Köszönjük, Damanaki biztos asszony kap szót. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindazon képviselőnek, aki érdeklődésével megtisztelte ezt a vitát. Valóban borzasztó hírek érkeznek Kívúból, Dél-Kívúból ahol tömegével erőszakolnak meg nőket rendszeresen. Ezek a bűnkövetők, bűnözők sokszor a kongói fegyveres erőköz tartoznak, borzasztó bűncselekmények ezek, aggasztó a helyzet, ezért oly fontos, hogy tisztázzuk, hogy pontosan mik a tények, és a bíróságok valamit kezdjenek ezek közügyekkel. E tekintetben azt az információt kaptuk, hogy az ügyész, a kongói főügyész a MONUSCO segítségével már gyűjti a bizonyítékokat és előkészíti a bírósági eljárásokat. A kongói szervek sürgősséggel kell, hogy kezeljék ezt a kérdést, és minél hamarabb igazságot kell, hogy szolgáltassanak. Ugyanakkor e, nem elég, hogyha felháborodunk és elítéljük, fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy javítsuk a helyzet, akár az ENSZ BT-n és a MONUSZKON keresztül. Természetesen az áldozatok segítsége azonnali prioritásos terület kell, hogy legyen, és az Európai Unió az orvosi ellátás terén már vállalta ezt, hogy csökkentse az áldozatok szenvedését. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy az áldogat, áldozatok főként orvosi segítsége nagyon fontos, és beszámoltok arról, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalt ezen előfeszítéseken terén az ECON és e, egyéb fejlesztős politikai eszközökön keresztül. Ezen kívül a megelőzés, a tájékoztatás és a politikai nyomásgyakorlás szintén részét képezi az Unió stratégiájának. Ezen erőfeszítéseket természetesen folytatjuk a jövőben is. Tisztelt képviselők! A szexuális erőszak Kongóban roppant elterjedt, 15 ezer bejelentett eset volt 2009-ben az ENSZ szerint. 15 ezer erőszak. Bor, roppant fontos, hogy ne csak elszigetelt esetekben állítsák bíróság az elkövetőket, határozottan kell fellépniük ez ellen. A keleti területeken, Kongó keleti területein véget nem érő konfliktus, illetve a jogállamiság teljes, szinte teljes eh, hiánya, hiszen a eh, állami hatóságok konkrétan nem lépnek fel ez esetben sem. A szexuális, a nemi erőszak tükrözi és eh, megerősíti a nők alárendelt szerepét ebben az országban. Ezen kívül rengeteg gyermek nem kívánt terhességhez is eh, vezet, ahogy az de Kaiser asszony is mondta. Katonai és nem katonai fellépés a lázadók ellen folytatódik. Ne felejtsük el, hogy az ilyen típusú konfliktusok esetében igen gyakran olyan csoportok vesznek részt, akik nem rendelkeznek valódi politikai eh, célokkal, vagy a szomszédos országokból származó bűnözők, ezért rövid távon nehéz felépni ellenük, ugyanakkor határozott lépést kell tenni a biztonsági szektor reformja tekintetében. A védelmérők, az igazságszolgáltatás és a rendőrség reformjával javíthatunk a helyzeten, ezért az Európai Unió arra szólítja fel a kongói hatóságokat, hogy ezt a kérdést prioritásként kezeljék. Hogyha jelentős javulást nem érnek el az igazságszolgáltatás rendőrség és a katonasság terén, akkor a gazdasági, szociális és politikai területeken elért fejlődés ellenére nem halad sehova az ország. A kongói demokratis erők is megerősítik azt, hogy az ország jövője forog kockán. Az Európai Unió a, az említett ágazatok reformját segíti a missziókon keresztül, közös külös biztonság, biztonságpolitikai missziókon keresztül, illetve tagállami kétoldalú programokon keresztül, amelyek programok különös figyelemmel figyelmet szentelnek a nemi erőszak visszaszorításoknak. Az EU-pol például szakértőket küldött Kivu tartományába az áldozatok támogatás segítése is kell, hogy folytatódjon. Még többet kell tennünk, hogyha valóban javulást kívánunk elérni helyben. Ugyanakkor olyan terület ez, ahol a felelősség végső soron mindig a kongói állami kormányi lesz, és ezért itt az ideje, hogy a kormány valóban vezető szerepet játszon a fellépésben. Köszönjük, biztos asszony, hat állásfoglalás indítványt kaptunk, a vitát lezárjuk, a többi vita után szavazunk erről. A következő, Indonézia, a kisebbségek elleni támadások. Kezdjük a szer